Started. Okay, colleagues, um, thank you for your... Kollégák, köszönöm a türelmüket. Elkezdjük ezt a fontos meghallgatást. Örömmel jelenthetem be a két szakbizottság, a Nőjogi és a Libe közösen szerzett ülését. Brigitte, ne nézzek körbe, üres a terem, de jönnek még bizonyal sokan. rendkívül fontos a meghallgatásunk is mutatja azt is, hogy a két szakbizottság milyen szoros együttműködés, együttműködik a e témában, nem csak a meghallgatások körében, hanem, hanem egyéb formákban is a fontos témadossziék kibontásában. Örömödőzőjük tehát Hermento López képviselőt a Nőjogi Szakbizottság képviseletében és Binkivicsét asszonyt. Képviselőtársak, felvezetném a mai meghallgatást, kiváló előadóink vannak, őket is bemutatnám, és nem is akarom elvenni tőlük a szót. Meg felvezetném a témát a nők és gyermekek emberkereskedelme a migráció összefüggésében égető és súlyos probléma olyan, akinek úgy tűnik mindenkinek van véleménye róla, a rabszolgaság e mai formájáról, ám fontos, hogy a tényeket feltárjuk, figyelemmel kísérjük. Jogszabályalkotói felelősség is ez, és választ kell adjunk rá. Jogszabályalkotási eszközeinket jobban megcélozva, jobban pontosítva. Az embercsempészet, emberekkel való kereskedelem mind a két szakbizottság napi rendjén többször szerepelt már. A mai megbeszélés a migrát, migrációs mozgásokhoz kapcsolódó emberkereskedelemre koncentrál. Jól tudjuk, hogy az embercsempészek visszaélnek a migráció ellenségével, bűncselekmények egy sorát követik el, olyan szürke zónákban, ahol nincs igazi ö, államigazgatási jelenlét az EU felé való utakon. Jelenleg egyébként nincs is Európai Uniós legális útvonal vagy lehetőség a menekültek számára. Ha van ilyen, akkor ö, tagállami hatáskörben valósul meg, nem az EU szervezésében. Ez is probléma tehát a, a legalitás szélén szélére kerülnek az emberek, akik a migráció útjára lépnek, és személyes szabadságokat, életüket teszik kockára az Európából az útjukon, Niger és az Agadeszi útvonalon és Líbiában is jártunk, igyekezve megérteni a helyzetet, és választ adni a legbrutálisabb jelenségekre legalább. Én magam például nemrégiben Láttam nőket a líbiai táborokban, és az IUM Agadezi létesítményében élőket, nagyon sokat rendszeresen, rutinszerűen megerőszakolták, és zaklatták, abuzálták a, a migrációs útvonalakon. Tömeges jelenség, tehát ez rettenetesen fontos, hogy valamilyen választ adjunk humanitárius eszközökkel is, meg stratégiai keretek közé helyezve a válaszunkat. Kettős fókuszban tárgyaljuk ma a témát, egyrészt a nők és gyermekek helyzetére koncentrálva, a két szakbizottság hatáskörét összekapcsolva. Most röviden megadom a szót társelnökömnek, a Nőjogi Bizottság alelnökének, Pimenta López úrnak, hogy ő is rövid bevezetővel éljen, és mutassa be az előadókat. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok én is ezen a mai ülésen, és nagyon hálás vagyok a két szakbizottság együttműködésének a lehetőségeért. Az igazság az, hogy elkészítettem egy bevezető beszédet erre a mai ülésre. A Nőjogi Bizottság is hozzájárult ugyanis ennek a témának a megvitatásához a migráció kontextusában, és itt a mai napon az embercsempészet, az emberkereskedelem a nők és a gyermekek kereskedelme témájában. A Nőjogi Bizottság szintén felhívta a figyelmet arra, hogy milyen helyzetben vannak a nők és a gyermekek, a nők a nők, a terhes nők például, vagy azok, akik a női nemi szerv csonkításának áldozatai, idős nők, vagy fiatal lányok. Kellő szakértelmet és képzést kell biztosítani a szakembereknek, hogy oda tudjanak figyelni azokra az igényekre, azokra a sajátos igényekre, amelyel az áldozat nők érkeznek, például az egészségügy területén, és ugye a szexuális és reproduktív egészséget is ki kell emelnünk. Figyelembe kell venni az adott kultúra kontextusát, amelyből az áldozatok érkeznek, Ugyanakkor elkerülhetetlen volt azt is megértenünk, hogy itt milyen horizontális kérdésekről van szó. Az Európai Parlament elfogadott különböző szövegeket, és a Nőjogi Bizottság is foglalkozott a nemek közti egyenlőség szempontjából ezekkel a kérdésekkel és politikai választ kell adnunk nem csak az emberkereskedelem problematikájára, hanem garantálnunk kell azt is, hogy a jogszabályok végrehajtása ne kedvezzen az ilyen helyzetek előfordulásának. Az Európai Parlament különböző állásfoglalásokban említést tett arról, ahogyan az elnök úr is azt megjegyezte, hogy jogszerű és biztonságos útvonalakra van szükség, pontosan azért, hogy fellépjünk az emberkereskedelemmel szemben. Ez egy olyan realitás, amely, eh, amely összefüggésben áll az Európai Unió külpolitikájával is. Ami azonban az emberkereskedelmet illeti, hangsúlyoznunk kell azt, hogy eh, milyen sajátos helyzetben vannak a nők, a gyermekek az emberkereskedelem kontextusában. Hajlanék arra, hogy azt mondjam, hogy itt eh, valóban sajátos helyzetekről van szó, és ki kell emelnünk a nők és a gyermekek kereskedelmét az emberkereskedelemmel emberkereskedelmen belül. Itt a rabszolgaság új hullámai és a kényszermunka új formái jelennek meg a 21. században, olyan ágazatokban, mint a ruhagyártás vagy a mezőgazdaság, és még brutálisabb az erőszak, vagy a kizsákmányolás, a nemi erőszak, illetve a prostitúció. Itt nagyon sötét üzletek, üzleteknek kedvez mindez, óriási üzleti haszonra tesznek szert azok, akik ilyen tevékenységet folytatnak. Éppen ezért ennek a vitának a kontextusában nagyon érdekes lesz meghallgatnunk a különböző előadókat, akik az emberkereskedelmet, a nők és a gyermekek kereskedelmét különböző megvilágításban helyezik, milyen válaszokat adjunk, milyen válaszokat adhatunk erre, milyen konkrét közvetlen válaszokat adhatunk, és hogyan kezeljük az ezek kapcsolatos kérdéseket is tehát hogyan függ ezzel össze az európai migrációs politika, illetve a tagállamok által folytatott politikák, hogyan lehet fellépni, küzdeni a, nők, a nőket sújtó erőszak, illetve a szexuális kizsákmányolás ellen, valamint a prostitúció ellen. Just to see, I think if you... Köszönöm. Akkor kiváló előadóink következnek majd. Még azt meg el kell mondanom, hogy a Dublini menekültügyi kérdésben egy ülés szervezünk a jövő hét végére, és ott sokan vesznek részt a képviselők tárgyak közül, talán ezen nincsenek itt, ám a két társ előadótnak köszönöm hogy ilyen kiváló meghallgatást szerveztek kiváló szakértők megkívásával. És ugyan nagyon sokan nincsenek ide, sokan a webstreamen a, nézik a élő közvetítését az ülésnek, és akik itt vannak képviselők, azok az embercsempész harcban nagyon komoly munkát végezték, jogszabályalkotási eh, munkában és a szakbizottságok működésében. Ezt még el akartam mondani. És a Libeszak Bizottságban pedig nyomon követjük ezt a munkát. Most befogom a számat most már, és és megadom a szót a Nőjogi Bizottságról, ennek mutassa be az előadókat. Remek, akkor át is adhatjuk, megkezdhetjük az első panelt, az emberkereskedelem megelőzése és az áldozatok védelme. Különböző perspektívákat és szempontokat, szemszögeket fogunk meghallgatni. Az első hozzászólás az IOM részéről, Ambrózi úr fog ismertetni velünk egy tanulmányt, amelyet az UNICEF megbízásából készítettek. Ez egy inkább akadémiai megközelítés, egy antropológiai mm, szemszögből, amely nem mindig kap szót, egy, nem mindig kap helyet egy ilyen vitában Mihály asszony részéről. Ez lesz a következő vita, majd Agatiz asszony fogja ismertetni a helyszínről a perspektívát, hiszen egy civil szervezet részéről fog tájékoztatni bennünket arról, hogy a nigériai nők, akik az emberkereskedelem áldozatai milyen helyzetben vannak, most pedig minden további nélkül Ambrózi úrnak adnám meg a szót egy 8 perces hozzászóláshoz. Uh, köszönöm szépen, köszönöm elnök urak a, a lehetőséget, hogy felszólhatok a ülésen az embercsempészet elleni harc, illetve az embercsempészet áldozatainak védelme a szervezetem munkájának ez áll homlokterében, és ez a szakpolitikai terület, amelyen gyorsan kell cselekednünk, és hatékonyan. Ahogy a, az embercsöpsztelni harcban fellépünk, és ahogy kezeljük az áldozatokat, meghatározza, hogy milyen társadalomban élünk. Ez rendkívül aktuális, időszerű téma ez az európai helyzetet vizsgálva, különös tekintettel arra, hogy milyen válaszokat adunk erre a kihívásra. Hadd vázoljam a, a, a képet, vagy ennek egy részét a migrációs embercsempészet összefüggésében. Egyrészt a migráció jelenségei, beleértve a gyermekek és nők vándorlását, többféle valóságnak és oknak tudható be. Ezeket látni kell, mert ha választ akarunk adni, szakpolitikai választ a migrációs kérdésekre, akkor látni kell az okokat is. Egy olyan jelenség az, amely nem egy vagy két tényező alakít ki, hanem több. Ezért kell olyan cselekvéseket és szakpolitikákat kilakítani, amely minden helyzete az, tud reagálni arra a sokféleségre, amely kiváltja a gyermekek és nők vándorlását, ennek ismeretében tudunk olyan válaszokat testre szabni, amelyek eredményesek lehetnek. Néhány számadat. A számok fontosak, és csak a számok objektívek, minden más egyéni vélemény és narratíva függvénye. Fontos, hogy számokkal de, mutassuk be a helyzeteket. A nők és gyermekek vándorlását, migrációs jelenséget illetően 44,3%-a a migráns munkavállalóknak nő a világon. A magasan képzett nők aránya is nő, e munkavállalói vagy munkáért vándorlók körében drámai módon. A negatív aspektusa mindenek az, hogy a nők van, vannak leginkább kitéve a migráns csoportok közül a bűncselekményeknek. 71 százaléka az összes áldozatnak, az embercsempészet áldozatainak nő. Európában négyből három áldozat nő. Tehát azoknak a nőknek a százalékos aránya, akik az embercsempészet különféle jelenségeinek áldozata, nagyon magas. A gyermekmigráció is növekvőben van, ezt is többféle tényező okozza, és többféle kategóriába sorolható a gyermekmigráció. Vannak gyerekek, akik családban, család, családjukkal együtt kiskorként vándorolnak, ám vannak olyanok is, akik kíséret nélkül vándorolnak, sokszor egészen fiatal kiskorban. És vannak olyan gyermekek, akik elválasztottak útközben családtagjaiktól, vagy leszakadtak róluk az utazás során vagy azért szakadtak le, mert elveszett valaki, vagy valaki meghalt az utazás során, és a gyermek magára maradt. A különféle gyermekcsoportok és gyermekmigrációs kategóriák meghatározzák, mennyire van kitéve a gyermek az embercsempészetnek, az kapcsolatos abúzusnak, kizsákmányolásnak, és mennyire kerül kitett kiszolgáltatott helyzetbe. Jól tudjuk, hogy az embercsempészet különféle kizsákmányolási formákat hoz magába, nők és leányok esetében 96%-a az a női áldozatoknak szexuális kizsákmányolás céljából kerül csempészésre. És, egy, és itt is vannak kiskorúak. Ezért rendkívül összetett és súlyos ez a jelenség. Egyik eleme, amelyet figyelembe kell vegyünk, és amely külön a parlamentet és a tagállamokat is foglalkoztatni kell ennek, az, hogy a gyermekek csempészete Európában növekedett az elmúlt két-három évben. Tehát amikor általában arról beszélünk, hogy az embercsempészet modelljével harcolni kell, és a világ mindenféle régiójában kell ezt tenni, Európához távol vagy közel. Ebben igazunk van, de részrehajlóak vagyunk, hiszen az embercsempészet nagyon sok problémája Európában történik, és itt, Európában kell keményen fellépni az embercsempészet jelenség nem csak Észak-Afrikában, a Nyugat-Balkánon vagy a világ más pontjain. Az EUM UNHCR közös jelentése Harrowing Journeys címmel, amely a földközi tenger középső és keleti részén mozgó útvonalát tárja föl, is arról szól, hogy a kiváltó okok sokfélék, és a nők és különösen gyermekek útközben való kitettsége is változó. Ez nem csak attól függ, hogy melyik útvonalon mozognak, hanem attól is, hogy egyedül utaznak-e, csoportokban, bizonyos háborús helyzetben menekülnek-e, vagy gazdasági okoknál fogva vándorolnak-e. A jelentés kockázati tényezőket is vizsgált, amelyek növelik a kiszolgáltatottságot, és amelyek ellen fellépve időben növelni lehet a védelmet. Láttuk, hogy a migránsok minden típusa, de különösen azok a nők és gyermekek, akik a földközi tenger középső szakaszán utaznak, jobban vannak téve a kizsákmányolás kockázatának, vagy bűncselekmény áldozatává válásának. Nagyon sok migráns, aki egyedül utazik, szintén jobban van téve e kockázatoknak. És a gyermekek pedig rendkívül kitettek, aránytalanul kivannak téve az abúzus és az embercsempészet jelenségének különféle okok, e, szervkereskedelem és a bűncselekmények abúzusok sora vegyegeti őket. 78% azoknak a gyermekeknek, akik a földközi tenger középső szakaszán érkeznek Európába, jelentettek valamilyen formájú súlyos abúzust, fizikai, pszichológiai vagy más formájú súlyos abúzusról adtak számot. Ezek a számok el kell gondolkoztassanak bennünket arról, miképpen lépünk fel azok az ellen, ami történik a földközi tenger középső térségében, és hogy eltújjuk a figyelmünk koncentrált arról, hogy mindenhol megakadályozzuk az emberek idérkezését, hanem inkább arra koncentráljunk ehelyett, hogyan tudjuk javítani azok állapotát, akik igyekeznek elérni Európát, különösen a legsérülékenyebb csoportokét, akik leginkább kivannak téve az abúzusnak. Talán el kéne kerüljük azt, hogy még fokozzuk a kitettségüket és a kockázat, őket fenyegető kockázatot azzal, hogy utaztatjuk körbe-körbe őket föld, a földkörű tengeren, nem megengedve a partra lépésüket egyetlen európai kikötőben sem. Utolsó gondolatom Líbiával kapcsolatos amelyik, leg, amelyik a leg, egyik legveszélyesebb hely, és ahol a labúzusok széles skálája leginkább megtörténik. 47%-a a Libiából utazó gyerekeknek jelentette, hogy akarata ellenére fogvatartották, vagy elrabolták. Négyből egy, tehát 25% a gyerekeknek jelentette, hogy fogság, tiszteletben tartották, bármiféle bírósági eljárás, vagy bármiféle jog nélkül, mind, majdnem minden gyermek, nagyon sok gyermek ki volt éve kínzásnak, gyilkosságoknak, szexuális erőszaknak, vagy el, saját maga ellen, vagy, vagy, vagy társai ellen, és 63%-a a gyermekeknek, akik Líbián keresztül utazott, azzal a szándéka ment Líbiába, hogy ott marad, és az erőszak miatt döntött úgy, hogy tovább utazik Európába. A válaszadás tekintetében három vagy négy fontos gondolatot kell megfogalmazni. Az embercsempészet bűncselekmény, de üzlet is. Aki, van, aki embereket csempész, van, aki él ezzel a szolgáltatással az embercsempészek ellen olyan agresszívan kell fellépjünk, mint azok ellen, akik használják az embercsempészek szolgáltatásait, azok, akik ö, szexuális vagy munka kizsákmányolás érdekében ö, importálnak úgymond embereket, embercsempészek révén. Európában fokozni kell az ellenük való fellépésünket, az államok együttműködésével, a vádemelés, a nyomozás területén, mert itt van tennivaló, és a magánszektorbeli partnereinket pedig arra kell sarkalnunk, hogy fenntartható üzleti gyakorlatokat folytassanak, jobb munkakörülményeket, legális munkavállalás biztosítva a, a munka keresletüket legális módon megoldva. Még nagyon sok mondanom volna, de ennyi az időm. Köszönöm, hogy meghallgattak, és majd válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Megadnám a szót most Mihalko Viktóriának, hogy ismertesse egy antropológus nézőpontját. Köszönöm szépen. Megpróbálok inkább az oktatásra és a megelőzésre odafigyelni. Ugye nagyon sok formája van az emberkereskedelemnek, és ezért a különböző kultúrákhoz hozzáigazított megoldásokra van szükség a 4P megoldást mindig úgy kell alkalmazni, hogy az a különböző helyzetekre megfelelő legyen. A kelet-európai országok egészen más megoldásokban gondolkodnak, mint a nyugat-európai országok. A fiatal demokráciák, a különböző szintű korrupció, és az, hogy a kommunista időkben volt egy ilyen látszólagos női egyenjogúság, de mégis a gyermekek és a nők nagyon alacsony gazdasági és politikai jogokkal rendelkeznek. Nagyon nagy a diszkrimináció és a mély szegénység is problémákat jelent. Az Eurostat a felmérése szerint a 70 legszegényebb országból a legtöbb terület Romániában, Magyarországban és Szlovákiában van. Nagyjából Kína vagy India szintjén az oecd is átlaghoz képest, tehát nagyon alacsony ez a szint. A migráció az egyetlen lehetőség egy gyorsabb változás érdekében. Éppen ezért nem véletlen az, hogy Bulgária, Magyarország, Románia és Lengyelország ban van a legtöbb ilyen eset, hogyha megvizsgáljuk az Európai Bizottság 2016-os vonatkozó jelentését. A nyugati életstílus nagyon vonzó a dél-európai vagy dél-kelet-európai emberek számára, vagy akár Európán kívül is nagyon vonzó lehet ez, hogy egy normális életet szeretnének ezek az emberek. Ezért rendkívül fontos a megelőzés, és a helyi és globális különbségek szintjén való ráhatás. Nagyon fontos lenne különböző érintett felek bevonása az oktatási programokba, Például a gyermekekkel meg, kell, meg, kell, meg lehet látogatni Liverpoolban a rabszolgaság helyzetét bemutató múzeumot, és mi meg is próbáltuk ezt megvizsgálni. Ez egyébként rajta van az interneten is egy könyv formájában. Hogyan néz ki a modern rabszolgakereskedelem? A módszertan révén a tanárok megközelíthetik ezt a kérdést a nem formális oktatásban, akár esettanulmányok révén. Mm, tartunk egynapos tréningeket a tanárok számára, hogy megfelelőképpen tudják ezt a kérdést feldolgozni a gyermekekkel. Több mint 2000 gyermekkel és 200 tanárral dolgoztunk együtt, és egy alternatív megoldást kívánunk, kínálunk a mm, felnőtteknek is mindig voltak olyan gyermekek az iskolákban, akik, kere, akik segítséget kértek, mert még akár a privilegizált iskolákban is kiberbullying áldozatai voltak, vagy akár a családon belüli erőszak miatt fordultak hozzánk a gyermekek. Főként a gyermekvédelmi intézményekben nagyon nehéz helyzetben vannak. Fiúk és lányok nem tudják azt, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, senki nem foglalkozik velük, és figyelmet akarnak magukra vonni. Ezért gondoljuk azt, hogy az oktatásnak alapvető szerepe lehet, mert a gyermekeknek tudniuk kell, hogy milyen jogaik vannak, és a kritikus gondolkodásra kell őket felkészítenünk, illetve arra, hogy az önbizalmukat növelni tudjuk. 2015-ben Amerikában megkezdődött egy program, amikor az iskolákban információkat adtak át arról, hogy az emberkereskedelem hogyan működik, és mit lehet tenni akkor, hogyha valaki azt gondolja, hogy emberkereskedelem folyik körülötte. Nagyon sok európai országban nincsenek ilyen, ilyen intézkedések a az európai iskolákban, és a bevált gyakorlatokat is ki kellene cserélnünk. Nagyon sokszor Dél-Kelet-Európában egy online platform az, amely Albánia, Horvátország, Bulgária, Macedónia, Moldova, Magyarország együttműködésével a gyermekkereskedelem ellen veszi fel a harcot, illetve tájékoztatást ad ezekkel a problémákkal kapcsolatban. Fontos, hogy a gyermekvédelmi szervezetek közötti együttműködést is elősegítsük, Fontosak ezen kívül a dokumentumfilmek és a média, az újságírók szerepe. Fel kell készíteni a rendvédelmi erők képviselőit és a bírókat is a, erre a problémára, mert nagyon sokszor az ismeretek hiánya is problémát okozhat, ezért ezek a platformok hatalmas erővel bírnak. Vannak ugye olyan közösségek, amelyek sokkal kiszolgáltatottabbak. Az ezt a, tehát ezzel a kérdéskörrel foglalkozó kutatók megpróbáljuk megvi, megpróbálták megvizsgálni azt, hogy az emberkereskedelem hogyan működik, kik azok, akik ezt működtetik, de további intézkedésekre és kutatásokra van szükség. Minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy a lehető legtöbbet megtudjunk erről a rendszerről, mert sokszor kis csoportok azok, akik működtetik ezt a rendszert, gyakorlatilag sokszor ugyanazokból a csoportokból kerülnek ki a, az elkövetők, mint a, a, az áldozatok. Nagyon sokan el akarják had, hagyni munká, vagy országukat, őket is fel kell készíteni, akár a közösségi médián keresztül, hogy ez az óriási probléma megszűnjön. Ahogyan a migrációs jelentés is kimondja, az Európai Uniónak össze kell állítani egy olyan programot, amely a rövidtávú célokat és a hosszú távú célokat összeegyezteti. Tehát Líbiában, Jordániában, Moldovában vagy Magyarországon is akár meg kell vizsgálni a helyzetet nagyon alaposan, és meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet együttműködni a helyi civil szervezetekkel. Egyértelmű, hogy az áldozatvédelem és a büntetőjogi eljárások minél hamarabb meg kell valósuljanak, a problémát fel kell tudni térképezni, nagyon hosszú idő az, hogy munkalehetőségeket, mikrohitelezést, minőségi oktatást, folytassunk, és hogy megvalósuljon a tényleges egyenlőség. Ez persze hosszú időt igényel, és először eleinte sokkal több pénz befektetésére van szükség. Az 7,8 Alliance az, amely hozzájárul ezeknek a céloknak a megvalósításához, és végül pedig remélem, hogy Európa egy elvek alapján működő migrációs politikát kíván végrehajtani, és az emberi jogok szempontjait veszi figyelembe. Egy egyenlő partnerségen a nyugat és a kelet között köszönöm. Köszönöm szépen. Mihály asszony. Most pedig meghallgathatunk egy közelebbi tanúvallomást az áldozatok köréből. Ezorhe Agatize az iroko civil szervezettől fog hozzászólni. Egy rövid 8 perces előadásban. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy később kapok majd szót. Nos, egy civil szervezettel dolgozom, amely mindenek előtt nigériai, de kelet-európai áldozatokkal is együttműködik. Beszéltünk a nőkkel, azokkal, akik átkeltek a földközi tengeren, főleg Nigériából érkeztek, és azt kérdeztük tőlük, hogy miért keltek át a tengeren, és tisztában voltak-e a kockázatokkal és a veszélyekkel, amelyekkel szembenéztek, amikor azokkal a kis csónakokkal, lélekvesztőkkel átkeltek a tengeren, azt mondták, hogy igen, kaptak erről tájékoztatást, de számukra a gyors tengeri halál, vagy a lassú éhinség és szegénység okozta halál között kellett választaniuk. Ezt azért mondom, mert eh, a mély szegénység, illetve a lehetőségek, esélyek hiánya készteti az embereket eh, arra, hogy migráljanak akik nem eh, tanulás céljából indulnak, vagy akiket nem a konfliktusok löknek ki hazájukból, azért hagyják el hazájukat, mert tarthatatlanok az állapotok, és más lehetőségeket keresnek, és ez gyakorlatilag igaz szinte az összes nigériaira, aki át kell ilyen kockázatos körülmények között a földközi tengeren, hogy Európába jusson. A nők azok, akik a legtöbb esetben arra kényszerülnek, hogy migráljanak. Úgy tűnik, hogy a az ember kereskedelem más formát ölt. Korábban repülőn vagy vonaton utaztak, most már azonban legtöbb esetben Líbiába csempészik az embereket, és ezt követően jönnek az általunk is ismert kockázatos körülmények között. Azok, akiket arra kényszerítenek, hogy elhagyják hazájukat, hogy a családanyagi helyzetén javítsanak, általában gyermekek és nők, ahogyan azt tudjuk. A legtöbb nigériai nő azt mondja, hogy nemi erőszakra kényszerítették, nemi erőszak áldozatává vált. Jártam többször 2015-ben és 16 ban is egy szicíliai táborban, és azon nők, akikkel ott beszéltem, mindannyian azt állították, kivétel nélkül, hogy szexuális erőszakra kényszerítették őket más erőszak mellett is és nagyon sokan közülük teherbe esnek, és gyakorlatilag mindannyian emberkereskedelem áldozatai, és általában az európai ö, szexuális iparban ö, landolnak. Nők ö, és gyermekek, akik a földközi tengeren át Olaszországba érkeznek, és akiket ö, a táborokban azonosítanak, a hivatalos ö, létesítményekbe kevesen kerülnek. A kérdés tehát az, hogy mi történik a többiekkel, mi a helyzet azokkal a fiatal nőkkel, akik a csónakokon, hajókon ö, Olaszországba érkeznek. Miután beszéltük velük, az derült ki, hogy legtöbbjüket a befogadó központokból a kizsákmányolóik, akik tudják, hogy hogyan közelítsék meg őket, és hogyan juttassák ki őket, kijuttatják őket eh, ezekből a központokból. Tudjuk, hogy az érkezők nagy része vagy emberkereskedelem áldozata, vagy eh, gazdasági migránsként kezelik őket, és a legtöbb európai eh, országban, mint például Olaszországban, vannak olyan programok, amelyek támogatják az emberkereskedelem áldozatait, és ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy kiragadják őket ebből a helyzetből, de a legtöbb európai országban nem ez a helyzet, ami pedig nagyon sok problémát okoz. Nehéz ugyanis egy egységes megközelítést alkalmazni. Az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozatai esetében. Kérdés tehát, hogy milyen ajánlásokat illetve működőképes megoldásokat tartunk elképzelhetőnek. Civil szervezetként mi úgy látjuk, hogy Európa nagy részében a megközelítés tulajdonképpen az volt, hogy a következmények kezelésére szorítkoztak, de igazából a kiváltó okokra kevés figyelmet szenteltek. Én a beszédem bevezetőiben is azt mondtam, hogy az emberek azért migrálnak, mert tarthatatlan állapotok között élnek, és jobb esélyeket, lehetőségeket keresnek. Azok a nők, akiket támogatunk, és néha férfiak is, hiszen ha ellátogatnak olasz városokba, nagy számban érkeznek migránsok, és fiatal férfiakat is találunk köztük. Ők általában az üzleteken kívül állnak az utcán, és pénzért koldulnak. Én sokukkal beszéltem, kollégáim is, és azt tudtuk meg tőlük, hogy ha lehetőségük nyílna arra, hogy hazatérjenek hazájukba, és ha nem ugyanolyan helyzetben volnának ott, mint amilyen helyzetből elmenekültek, akkor visszatérnek, de ezt gyakorlatilag kizárják, hiszen nem tudják, hogy mit találnak hazájukba, ha oda visszatérnek nincsenek munkalehetőségeik, nagyon sokan érvényes dokumentumok nélkül érkeznek. Hova mehetnek tehát? Ha megnézzük a társadalmi körülményeket, azt, hogy az európai országok, az európai állampolgárok hogyan fogadják a migránsok ezen áradatát, láthatjuk, hogy milyen problémák következnek be, milyen társadalmi konfliktusok bontakoznak ki olyan országokban, ahol ilyesmi sohasem fordult elő korábban, és most már jelentkezik. Civil szervezetként állt a kérdés az, hogy hogyan tovább. A szervezetem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és kidolgoztunk projekteket, konkrét kísérleti projekteket, olyan származási országokban, mint például Nigéria, ahonnan ezen áldozatok egy része érkezik. Megemlíthetjük például, hogy emlékszem, amikor posztgraduális tanulmányaimat végeztem, a Loméi Egyezményről is tanultunk az akácsi országokkal összefüggésben, és ezek tartalmazták azt, hogy gazdasági támogatást nyújtanak a fejlődő országoknak, de azt kell mondjam, hogy a Lomé Egyezmény nem ért el ezeket az eredményeket, nem azért, eh, mert erre nem lett volna lehetőség, hanem a végrehajtás miatt. Éppen ezért szükséges az, hogy visszatekintsünk arra, hogy Európa hogyan eh, támogatta és hogyan támogatja a fejlődő országokat, milyen fejlesztési programok eh, léteznek. Nem pusztán arról van szó, hogy kormányközi kapcsolatok által válna ez lehetségessé, hanem az is fontos, hogy a civil szervezetek és itt non-profit szervezetekről van szó, szerepet kapjanak ebben a folyamatban. De gyakran azt tapasztaljuk, hogy a haszonszerző szervezetek azok, amelyek elérhetnek eredményeket a fejlődő országokban, és általában nem olyan fejlőd, fejlesztési projektekről van szó az ő bevonásukkal, amelyek véget vethetnének ennek a helyzetnek. Mi azonban valóban megoldást várunk a migráns válságra, és szükséges az, hogy biztosítsuk, hogy a származási országok szerepet kapjanak ebben a folyamatban, hogy biztosítsuk azt, hogy a származási országok képesek legyenek fejleszteni hazájukat úgy, hogy az ott élő állampolgárok ne kényszerüljenek hazájuk elhagyására. Egy másik kérdés pedig az, hogy a nemzeti mechanizmusokat harmonizálni kell át kell nézni, és harmonizálni kell egy egységes megközelítést, hogy támogassuk az emberkereskedelem áldozatait. Egy másik ajánlás pedig az, hogy nagyobb támogatást nyújtsanak további uniós országok azoknak, akik ott állnak az élvonalban, ott állnak elsősorban Görögország, Olaszország, hiszen ők azok, akik főleg befogadják a menekülteket. És egy másik kérdés az az, hogy a szexuális szolgáltatásokkal kapcsolatos keresletről beszéljünk Európában. Ez ugyanis egy olyan terület, amely általában bonyolult és kevés figyelmet kap, de mi úgy gondoljuk, hogy mivel van az ilyen szexuális szolgáltatások iránt egy kereslet, azért ez is magyarázza azt, hogy miért jön ilyen sok nő, hogy eleget tegyen ennek a keresletnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Agatize asszonynak ezt a tájékoztatást erről a kegyetlen valóságról. Senki sem azért hagyja el ugye otthonát, mert ne érezni ott veszélyben magát. Igazából ez egy olyan veszély, amely valóban rendkívül kemény és kegyetlen. Most pedig lehetőségünk nyílik arra, hogy reflektáljunk erről, és elemezzük a továbbiakban ezt a helyzetet. Hárman kértek szót. Itt rövid hozzászólásokat tudunk csak meghallgatni, ugyanis kevés az időnk. Először Majte következik. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Szeretném jelezni azt, hogy nagyon hálásak vagyunk, és nagyon tiszteljük azt a munkát, amelyet végeznek. A szövetségeseik vagyunk, a lehető legtöbb adatra van szükségünk, hogy láthatóvá tegyük ezt a problémát, azt, ami történik. Ön is relatív, relativizált ezeket a fogalmakat, ugyanis, ugyanakkor nekünk számokra van szükségünk, adatokra. Hány ezer nőt és gyermeket érint ez a helyzet, amelyről ön is beszámolt? Azon gyermekek, akik érintettek, például a szerv kereskedelem témájában vannak adataink, de szükségünk van további adatokra, hogy látvá, láthatóvá, láthatóvá tegyük ezt a problémát, hiszen nagy figyelemfelkeltésre van szükség, a közvéleményt tájékoztatni, humanizálni kell. Egy humanistább meglátásra van szükség, éppen ezért adatokra van szükségünk, becslésekre legalábbis. A másik megjegyzésem pedig 2018-ban Arról beszélünk ugye, hogy 9000-en haltak meg, vesztették életüket a földközi tengerben, de vannak sokan, akik az emberkereskedelem áldozatai, gyermekek, akik a szervkereskedelem áldozatai, ezzel pedig azt hiszem, hogy egy nagyon határozott, kemény üzenetet tudunk megfogalmazni, által humanizálni tudjuk ezt a megközelítést. Vannak-e olyan európai országok is, amelyek iránymutatóak lehetnek azzal kapcsolatban, ami az elmúlt három évben Európában történt. Ezt azért is mondom, mert nem ismerem a konkrét adatokat. Katániában néhány nappal ezelőtt azt mondták, hogy jelentős mértékben csökkent a Líbiából érkezettek száma, viszont nőtt azok száma, akik Tunéziából érkeznek. Mi attól tartunk, hogy ezen lányokat, gyermekeket, nőket és férfiakat is ott tartják Líbiában. Hogyha erről tudna további információt adni, nagyon hálás lennék érte. Köszönöm szépen, eh, López Aguilar úr. Köszönöm szépen. Ambrózi úrhoz lenne egy kérdésem. A Libe szakbizottság gyönyörűséges hely, mert nagyon sokszor vitázunk kemény témákról, néha azonban csak meghallgatjuk a szakértőket, vagy az áldozatokat, vagy a, azokat, akik látták, hogy mi történik, és ezen keresztül eh, megpróbálunk elgondolkodni. Ez a helyzet az emberkereskedelemmel kapcsolatban, illetve az emberek kizsákmányolásával kapcsolatban is. Pontosan ez a kérdés foglalkoztat engem, amikor a nők kizsákmányolásáról beszélünk, például a szexuális kizsákmányolásra gondolok, akkor bizony nagyon sokszor kicsit úgy azt gondoljuk, hogy ez valahol máshol történik, például Líbiában. Ott zsákmányolják ki szexuálisan a nőket, de nem, ez sajnos itt Európában is megtörténik, tehát a földközi tenger mindkét oldalán, úgyhogy valamit tennünk kell, előbb vagy utóbb. Én szeretnék arra is utalni, hogy egyszer valamikor miniszter koromban, amikor a miniszterek tanácsában beszéltünk arról, hogy a kriminalizál, kriminalizálni akarjuk egész Európában a prostitúciót. Voltak olyan tagállamok, amelyek utaltak arra, például Svédország, és nagyon parázs viták voltak arról a lehetőségről, hogy bíróság elé lehet állítani büntetőjogi érvényben, értelemben a prostitúciót egész Európában. Komolyan erről volt szó. Ez nagyon nagy kihívást jelent a büntetőjog szempontjából, jogalkotás szempontjából és a politikák kidolgozása szempontjából is. Ugyanakkor az elmúlt tíz évben csak egyre rosszabb lett a helyzet ebből a szempontból, borzasztó nagy üzlet ez az egész, és vannak olyan tagállamok, ahol bizony a nők kizsákmányolása, prostitúció, büntetőjogi kategóriába eső prostitúción keresztül gyakorlatilag az egyik legnagyobb részét teszi ki a szervezet bűnözésnek, és természetesen ez kapcsolódik szorosan más bűnözői tevékenységekhez, szervezet bűnözésen belül is azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy vajon lehet-e, lehetne európai szinten ismét felvetni ezt a kérdést. Most már van erre jogalapunk is, ez tíz évvel ezelőtt nem így volt, a Lisszaboni, strat, eh, Lisszaboni szerződés előtt nem, és 2004-ben sem, amikor én igazságügyminiszter voltam, de most már van jogalapunk erre, hogy eh, bíróság elé állítsuk a komoly határon átnyúló bűncselekményeket, és ehhez büntetőjogi jogszabályok kidolgozására van szükség. Erről önök mit gondolnak? Köszönöm szépen, Anna Hed kap szót, de ha megkérhetném, hogy rövidebben fogalmazzanak, így akkor a többieknek is meg tudnánk adni a szót. Köszönöm szépen. Képviselőtársamnak, hogy felhozta ezt a rendkívül fontos témát és köszönöm, hogy beszélünk a keresleti oldaláról is ezeknek a jelenségeknek. Annak idején az emberisebesztő jogszabály létrehozásában dolgoztam, szerettem volna olyan rendelkezést beletenni, amely büntetéseket is kiszab azokra, akik vásárolnak embersebeszeti szolgáltatásokat. Ám nem sikerült ezt a jogszabályt végigvinni, remélem a jövőben sikerül majd. Én kapcsolatban vagyok önkéntes szervezetekkel és rendőr, a rendőrséggel is Svédországban. Találkoztunk nigériai prostituáltakkal is sokszor Svédországban a munkánk során, és nagyon sok kapcsolatunk van a Talita nevű svéd NGO-val, amely az embercsempészet áldozatait segíti, és itt így gyűjt tapasztalatokat. Az önkéntes szervezetek embereknek egy olyan hálózatra van szüksége, amelyekben erősen tudják a válaszaikat összeszervezni, és ezáltal komolyan fellépni. Fontos, hogy az EU-ban ezzel a témával foglalkozó szervezetek szoros hálózati kapcsolatokat építsenek. Lehet, hogy vannak egyes esetekben jó kapcsolataik, ám mondjuk érdekes volna a libiai vagy nigériai hasonló szervezetekkel is hálózatok kapcsolat, hálózati kapcsolatot keresni. Gyakran tudjuk visszatérnek szülőhazájukba az embercsövet áldozatai, jobban a nyomon követni a sorsukat ott is. Jurek úr. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni vendégeinknek a rendkívül érdekes előadásokat és sok információt. Kérdésemet Jóko asszonyhoz intézem. 35 évvel ezelőtt hatalmas hullám, emberhullám indult el nyugat felé. Lengyelországban akkor szükségállapot volt, bevezették a szükségállapotot, és a gazdaság szétesőben volt, sok ember igyekezett kivándorolni, és nagyon összetett okoknál fogva menekültek Lengyelországból, akkor részben pszichológiai okoknál fogva a gazdasági és politikai okon túl. Konkrét kérdésem az, hogy Nigéria esetében mi, mi okozza ezt a hatalmas menekült hullámot jelenleg? Mi indítja az embereket ilyen nagy számban Európa felé? Az ország természeti erőforrásokban rendkívül gazdag, és elég viszonylag gyorsan fejlődik a számadatok szerint legalábbis. Mi tehát a háttérok? Másodszorban említette azt a tényt, hogy a nők esnek leggyakrabban áldozatául ezeknek a bűncselekményeknek, illetve a nők kényszerülnek elhagyni hazájukat. De hogy, hogy, hogy indul ez a folyamat? Mi veszi rá a nőket, hogy elhagyják hazájukat? Milyen okok? Aztán milyen egyéb célállomások vannak, hova vándorolnak még Nigériából az emberek, illetve a nők Európán kívül? vagy milyen szerepe a már Európában élő családoknak? Nem mérhető ez is fel? Lengyelországban Lengyelországnak vannak bizonyos kapcsolatai Nigériával, a lengyel labdarúgók közül sokan nigériaiak. Én magam is ismerek, van egy lengyel parlamenti képviselő ismerősöm, aki nigériai származású. Tehát hazámnak vannak kapcsolatai Nigériával, ami volna megismerni az ország Nigéria valóságát és a háttérokokat. Björk. Köszönöm szépen, Malin Björk szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívott vendégeknek, a szakértőknek is a jelenlétét. Egy olyan kérdésről van szó, amelyről már évek óta beszélünk, és a Nőjogi Szakbizottság is sokat foglalkozott ezzel. Nagyon sok önkéntes szervezet foglalkozik ezekkel a témákkal. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy célzottan kezeljük ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy bizonyos országokban most már olyan helyzet alakult ki, hogy gyakorlatilag nigériai nők, vagy más afrikai országokból származó nők olyan helyzetekben találják magukat, ami rendkívül nehéz, hiszen ők azt várják, hogy hazatérhessenek, ugyanakkor meg kell őket védeni, mert ők azok, akik leginkább kivannak téve a kizsákmányolásnak. Ezért aztán láthatjuk, hogy nem működőképes a rendszerünk, és azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a nők is teljes jogú állampolgárként élhessék le életüket. Gyorsan kell lépni, és támogatnunk kell azokat a szervezeteket, főként szeretett szolgálatokat, nem kormányzati szerveket, akik az érkezésnél foglalkoznak a menekültek befogadásával, hogy nyomon tudjuk követni azt, hogy ki is, kik is azok, akik kizsákmányolás áldozatává válhatnak. Nagyon sok stratégiáról is beszélhetünk, az ázsiai vagy afrikai stratégiákról, az együttműködés. Természetesen a biztonságpolitika területén is be lehet fektetni, és fel kell készülnünk megfelelő struktúrákkal ezeknek az embereknek a befogadására, ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy egyáltalán hogyan tekintünk a migrációra és a szabadságjogokra. Én úgy gondolom, hogy rendkívül negatív most a klíma politikai értelemben arra vonatkozólag, hogy az ilyen kérdésekkel foglalkozni lehessen. Nagyon kevés az a jogszerű belépési lehetőség, ami a migránsok előtt áll, és emiatt aztán még nagyobb a probléma a az emberkereskedőkkel. Én Svédországból származom, és ott megpróbáltuk amennyire csak lehetséges a nők elleni erőszakot megállítani. Megpróbáljuk a helyzetet egyébként a keresleti oldalról megközelíteni. Azért is mondom ezt, mert gyakorlatilag minden, ami a prostitúcióhoz kapcsolódik, az, az be kellene tiltani, és én azt gondolom, hogy jó eredményeket tudtunk elérni Svédországban ezzel kapcsolatban. Azt is látnunk kellene, hogy a szexuális kizsákmányolás áldozatai melyik országokban a legszámosabbak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy betartották a hozzászólási időt, és most az a nehéz kérésem volna az előadókhoz, hogy ha lehet, akkor 6 percben hallgassuk meg a válaszokat. Nem tudunk nyilván mindenkinek hosszú időt adni, tehát ha lehet, akkor két percben szólaljanak fel, és ha lehet, akkor a fordított sorrendet javasolnám. Ágati szóasszonynak adnám meg először a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretném a kérdésekre a választ megadni. Az, hogy hogyan hagyják el hazájukat ezek a nők. Hát nagyon gyakran Beninben környékezik meg őket, Nigérián belül, ahol egy task force-ot is tavaly a kormány felállított. Ennek az a szerepe, hogy azonosítsa azokat, akik nem ö, emberkereskedők, és őket egyébként ö, bebörtönzik, és ugyanakkor a Líbiában állomásozókat is ö, megpróbálják hazahozni. Márciusban, februárban idén nagyjából 7000 személy került vissza Nigériába. Természetesen ez források kérdése is, úgyhogy nem olyan gyors ez a folyamat, mint ahogy ezt szerettük volna. A család szerepe főként azokra vonatkozólag, akik már Európában vannak, ez nagyon minimális. A földközi tengeren átérkezők esetében ez nagyon minimális. Az Európában legálisan jelenlévő családok nem ezen kockázatos és illegális migrációs útvonalakat választják a család egyesítéshez. Ami Lengyelországot és Nigériát illeti, Lengyelország szintén támogatja a tevékenységet, amelynek az a célja, hogy az emberkereskedelmet le tudjuk állítani. Aztán itt van a Nigériából érkező ö, emberek kérdése. Nigéria technikailag tényleg egy gazdag ország, rengeteg a természeti erőforrás, én is Nigéria vagyok, Hát sajnos az ottani gazdagok nem tették lehetővé azt, hogy a helyzet az országban jó legyen. A korrupció igen nagy probléma, és nagyon nyíltan ki kell mondani, hogy ez milyen problémát jelent. Ugyanakkor az európai eh, megközelítés eh, sem feltétlenül megfelelő, mert ezt követelni kellene a nigériai felektől, hogy ezt a kérdést megoldják. Ami a civil szervezeteket és a forrásokat illeti, ahogyan a svéd képviselő is elmondta, nincsen elég forrás a civil szervezetek számára, hogy a munkájukat végigvigyék. Ez pedig nagy problémákat jelent számunkra. És aztán olyan országokban, ahol a legnagyobb a szexuális kizsákmányolása az Hollandia, Ausztrá, Ausztria, Olaszország, Svájc, Németország. Olaszországban nem, de a többi országban, tehát Hollandia, Németország, Ausztria és Svájc esetében legális a nők vásárlása, szexuális szolgáltatások vásárlása, és ezért ezekben az országokban valóban óriási a kizsákmányolás, ahol más jogszabályi környezet van, ott sokkal alacsonyabb az ilyen arány is. Az arab országok esetében szintén nagyon sok nőt adnak el szexuális kizsákmányolás céljából. Köszönöm szépen. Mihak Viktoriának adom meg a szót egy rövid hozzászólás erejéig. Uh, több időt engedek majd a többieknek, mert én főleg csak az utóbbi kérdésre tudok reflektálni, amely oktatás fejlesztés témáját érinti, amely az én területem. Úgy gondolom, hogy a fejlőd, fejlesztés és az alap, a kiváltó okok kezelése a legfontosabb. A embercsempészet és a modern rabszolgaság elleni fellépésben, annak csökkentésében. És ez persze kapcsolódik a migrációhoz. Ugyanakkor Európában nem csak a migrációra, mint biztonságpolitikai problémára kéne koncentrálnunk, hanem azt is meg kéne vizsgáljuk, hogyan tudunk szabályozott útvonalakat biztosítani migrációnak és munkahelyeket. Szervezni azoknak az embereknek, akik Afrikából, vagy Ázsiából, vagy, vagy világ más részéről akarnak Európába jönni. Meg kell értsük, hogy a migráció részben természetes jelenség. És teret kell teremtenünk a szabályozott legális migráció számára. Köszönöm szépen, Ambrózi úr. Thank you. Uh, very, very... Köszönöm, nagyon röviden csak. Az adatok, számok. vonatkozó kérdésre vannak adataink, természetesen többen kérdeztek erről, és szívesen megosztom ezt az információt a szakbizottság elnökével, hogy kioszthassa önök között azok között, akiket érdekelnek a statisztikai adatok. De már most is letölthető. 35 ezer gyerek érkezett Európába tavaly, annyi elmondható tehát, hogy 23% százalék ezeknek a gyerekeknek abúzus áldozata volt Európába érkezése előtt. A 35 ezerből a 23 százalék egy számadat, ami nagyon fontos. Igen, nagyon sok aggály fogalmazódik meg, részben az érkezők, Észak-Afrikából érkezők és a, a számuk drámaian csökkent, ami bizonyos szempontból jó hír. A rossz hír ezzel kapcsolatosan kettős. Egyrészt ez azt jelenti, hogy több ember valahol máshol van, Észak-Afrikában, Líbiában vagy valahol, akiknek a, a, a helyzetével azért foglalkoznunk kell, aggályos ezeknek a vándorlóknak a helyzete Líbiában vagy máshol Észak-Afrikában, ahelyett, hogy kizárólag arra a számra koncentrálnánk, hogy hányan érkeznek ide, arra is foglalkozni, hogy hányan maradtak ott. A másik rossz hír, hogy bár csökkent az európai érkezések száma, a halálok százaléka növekedett aránya, majdnem megduplázódott a, a beérkezők arányában. Tehát kevesebb ember érkezik, ám nagyobb százalékuk hal meg a földközi tengeren. A, a bestélések miatt ö, szerint, ugye nem pontosak ezek nyilvánvalóan, 2000 óta a földközi tengeren több mint 40 ezer ember lelte halálát. Ez háborús áldozatszem. És itt a, a küszöbünkön, az ajtónk előtt történik. Ez az aggály is egyre súlyosabb, azt hiszem. Igen, meg vagyunk győződve arról, és azt hiszem a bizottság is, hogy fokozni kell a fellépést, akár bűncselekményé téve, azt, hogy valaki tudatosan szolgáltatást használ, amely összekapcsolható az embercsempészettel nyilvánvaló módon. Legyen ez akár prostitúció, vagy Dél-Olaszországban a, a farmokon dolgozó munkások, vagy építőiparban, vagy bárhol. Hiszen az alapvető koncepció az kell legyen, ez egy üzlet, az embercsempészet üzlet. Egy üzleti láncot csak úgy lehet megszakítani, ha megtámadjuk a piacukat. Ha a piacot hagyjuk nyugodtan működni, akkor üzlet is menni fog. Pénzt keresnek ezzel, megy tovább. A piac pedig két részből áll, a felhasználó alkotja, meg az a tény, hogy ezek az emberek, ha a jövőt akarnak maguknak teremteni, akár ugye kizsákmányolás árán is, akkor ehhez embercsempészetre van szükségük, mert nem tudnak legálisan munkába jönni, munkát vállalni Európában. Ez a valóság. Ugye annak idején, amikor a, a megszállt, a megszállt, amikor nácik megszálltak országokat, akkor is embercsebbészekkel menekültek az emberek. Ez úgymond időzőben a normális módja annak, hogy reagálnak az emberek abnormális helyzetekre. Tehát amíg nem kezeljük a piacot, nem jutunk ki a problémából. Még egy dolog, a biztonságpolitikára költött pénz. Szerintem fontos lehet, hogy naív vagy idealista, mint mondok, de fontos, hogy mindig emlékezünk arra, hogy a legjobb biztonságpolitikai beruházás nem a börtönök és a kerítések építése, hanem az, hogy mindenhol fenntartjuk az emberi jogokat, bárhol is megsértik őket a világon. Egyébként ez az EU alapjogi kartájának is része. Ez pedig az a pillér, amin az EU áll. Tehát az emberi jogokat meg kell védeni mindenhol a világon. Ez a legjobb beruházás, hogyha az alapokat kezelni akarjuk. Hogyha csak a jelenség felszínén eh, lépünk fel és kezeljük a felszínáltató okokat, akkor nem igen tudjuk orvosolni az alapbajt. Köszönöm szépen a három hozzászólónak. Most pedig eh, folytatjuk, és áttérjük a következő panelre. Úgyhogy eh, kérném, hogy az előadók is eh, cseréljenek helyet, úgyhogy eh, a most hozzászóló vendégeink csatlakozhassanak hozzánk. Miria Vassziliadú, Madina Jarbusinova és Jaril Juku, valamint Anna Hét következnek. Most, hogy mindenki helyet foglalt, folytathatjuk a második fordulóval, és itt a konkrétabb intézkedésekről lesz szó az emberkereskedelem elleni küzdelemben. hozzászólásonként bevezetnénk majd ezt a témát. Először Mirja Vassziliadúnak szeretném megadni a szót, aki az Európai Unió embercsempészet elleni koordinátora. Köszönöm szépen! Köszönöm az Európai Parlamentnek a figyelmét, az érdeklődését, és azt, hogy ennyire elkötelezett ezen a területen. A mai alkalom a migráció kontextusába helyezi az emberkereskedelem és a nők kihasználását, kizsákmányolását, tehát a modernkori rabszolgatartásról beszélünk. Az első részben először a nőkről és a gyermekekről szeretnék beszélni. Tudjuk az Eurostattól és az Európoltól is, hogy több mint kétharmada a emberkereskedelem áldozatainak nő vagy gyermek, egy fiatal lány, és azt is tudjuk, hogy az Európába hozott kizsákmányolandó nők nagy részét pontosan a, kizsá- a szexuális kizsákmányolás céljából hozzák ide. A Nemzetközi Migrációs Intézet egy fontos adatot nem mondott el, hogy 600%-os volt a növekedés a Nigériából Olaszországba, Líbien át utazó kizsákmányolt nők aránya 2014 óta. Ami a gender dimenziót illeti, teljesen világos a helyzet, ami viszont nem világos, az az, hogy a nemzetközi szervezetek milyen választ adtak erre. Tehát nagyon jó volt azt hallani az IOM-től ma, hogy a bizottsággal megegyező módon megpróbál valamit tenni a nők nőkereskedelem ellen, gyermekkereskedelem ellen. Az elnökünktől azt szeretném hmm, kérdezni, hogy mit is teszünk pontosan, illetve arra, erre válaszolnék, hogy mit is teszünk pontosan a probléma megfékezése érdekében. Rengeteg konferencia volt ebben a témában, én magam is a finanszírozás kérdésében részt vettem nemzetközi szervezetek és NGO-k, nemzetközi NGO-k esetében. Az elmúlt tíz év során azt is meg kellene vizsgálnunk azt, hogy konkrétan mennyire veszik fej, figyelembe a gender, tehát a, a, a nők helyzetének kérdését, ezt a dimenziót, ezt konkrétan mennyire veszik figyelembe. Talán ezt a kollégák meg tudják majd mondani. Fontos erre emlékeznünk, és fontos azt is figyelembe vennünk, ahogyan, hogy ugye egy, alapvetően két dologról beszélünk, az egyik az emberi jogi kérdés, a másik pedig a bűnüldözési szempont. Nagyon fontos tehát az, hogy jó a jogi keretünk, nagyon jó jogszabályok vannak, ezek még 2011-ből származnak, és az Európai Bizottság azóta egy transpozíciós jelentést is megjelentetett, és megpróbáljuk ezt monitorozni, a transpozíciót, illetve az implementációt. Ebben a házban januárban jártam utoljára, amikor bemutattam a bizottság álláspontját, mi szerint a prioritás az pontosan az, hogy az emberi jogi jogsértésekkel szembeni fellépés terén mit teszünk. Tehát valahogy meg, nyomon kell követni a pénz folyamatát, és jobb koordinációt külső és belső szinten egyaránt biztosítani kell. Nagyon konkrét intézkedéseink vannak a gender szempontjából, mert az Európai Bizottság talán az utolsó olyan intézmény, amely a nők helyzetét próbálja konkrétan megoldani. Itt fiúk és lányok és nők esetéről beszélünk, tehát nem gyermekekről általában. Az európai intézmények megpróbálják implementálni ezeket az irányelveket gender specifikus szempontból megvizsgáljuk azt, hogy mik a kockázati helyzetek a gyermekek számára. Az elmúlt héten az Európai Bizottság egy közös nyilatkozatot fogadott el, 10 európai ügynökség szeretné felvenni a harcot közösen az embercsempészet ellen. Ez a lényege a mi nyilatkozatunknak is, mert itt a rendőri együttműködés, ö, alapjogok, oktatás, gender, tehát mindenféle szempontokból megpróbáljuk összehangolni a munkát, és természetesen folytatjuk a finanszírozási munkát is. Egy ENSZ-EU félmillió eurós költségvetéssel rendelkező program platformon keresztül. Ennek az egyik erőssége az pontosan az embercsempészet elleni harc. Az Európai Bizottság az egyik olyan érintett fél, vagy az egyetlen olyan érintett fél, amely komolyan megpróbálja a célokat megvalósítani, és továbbra is megpróbálja a nőket és a gyermek, a lányokat ért jogsértéseket specifikusan tekinteni. Úgyhogy ez nagyon jó és nagyon nagy öröm számomra, hogy erről hallhattam itt is. Az elmúlt tíz év során az Európai Unió megkétszerezte, illetve hogy kétszer annyit költött a munkahelyi visszaédésekre, vagy kizsákmányolásra, mint a szexuális kizsákmányolásra. De itt van a szexuális kizsákmányolás, a munkajogi kizsákmányolás, a szervezetbűnözésbe való kényszerítés, és más területek is. Most pedig nézzük meg a migrációs szempontokat. Kétharmada az áldozatoknak európai állampolgár. A migráció globálisan is nagy probléma jelenleg, de ne felejtsük el azt, hogy az emberkereskedelem Európában az áldozatok kétharmada európai állampolgár. Tehát nagyon nehéz, hogy azt mondjuk, hogy inkonzisztenciák vannak a migrációs politika és az emberkereskedelem között. Nem lehet ennyivel elintézni a dolgot, sőt, nem is mondhatjuk csak azt, hogy különböző fajta terminológiákat alkalmazunk, ugyanarra, és ezzel már a harmadik részre áttérünk. Ez nem egy újfajta rabszolgakereskedelem, nagyon sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, ezben semmi új nincsen. Nem mondhatjuk azt, hogy kizsákmányolt vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő migráns. Miért van olyan migráns, aki nem kiszolgáltatott? Van újfajta vagy modern rabszolgatartás a régi fajta rabszolgatartáshoz képest? Tehát azért próbáljunk meg jogi definíciókban gondolkodni, nemzetközi jogi sztenderdekben, mert ez nagyon fontos és jó lenne, ha ezt így tennénk meg. És ne felejtsük el azt sem, és örülök annak, hogy ez el is hangzott a korábbi felszólalók által, hogy itt nem arról van szó, hogy ha valaki öm, nehéz helyzetben van, akkor azt ki is kell használni azonnal. Tehát amikor nehéz helyzetben van valaki, akkor, hát hogyha valaki nigériai, és ott volt, és az utcán találja magát, akkor mit is tudok én tenni? Így fogjuk megoldani a problémákat? Azt fogjuk mondani, hogy azért, mert az emberek szegények, és olyan nehéz helyzetekből érkeznek, hogy konfliktus vagy akár környezetvédelmi katasztrófa helyzetekből származnak, ezért onnantól kezdve már az elvárható, hogy őket kizsákmányolják. Én azt gondolom, hogy meg kellene fordítani mindezt, és nagyon örülök annak, hogy az IOM jelenleg már a bizottsággal egyetértésben és uniszónóban beszél. Ez a fajta probléma, ez nem a gyökér, gyökere a problémának. Ugyan a nigériai kolléga is arról beszélt, hogy sok oka van annak, hogy miért is jönnek Európába az emberek. De ahhoz, hogy valakit kizsákmányoljanak, ahhoz kell egy kizsákmányoló kell valaki, aki ezeket a finoman szólva szolgáltatásokat alkalmazza, vagy kihasználja, mondjuk ezt egy öt éves kislányra, akit megerőszakolnak az utcán. Hogyha nincsenek megerőszakolók, és hogyha senki sem vásárolja meg ezeket a idézőjelvetett szolgáltatásokat, és valaki nem gazdagszik meg borzasztó módon, 30 milliárd euróról beszélünk éves szinten, ezekből a tevékenységekből, hogyha nem ezt a problémát, vagy innen közelítjük meg a problémát, akkor nem fogunk túl messzire elmenni. Én azt gondolom, hogy inkább ezt a büntetlenségi légkört kell megállítani, és azokat a tagállamokat, amelyek még nem léptek ezen a területen, tegyék meg azt, hogy a bűncselekmények felhasználóit kriminalizálják, mert legalább fele a tagállamoknak nem állítja bíróság elé azokat, akik ilyen szolgáltatásokat vásárolnak. Bármilyen területen a büntetőjogban szankciókat alkalmazunk, még akkor is, hogyha például valaki egy hamisított táskát vásárol, és amikor megvásárolunk ugyanúgy egy embert az utcán, akkor a fele a tagállamoknak nem állítja a bíróság elé azt, aki megvásárolja ezt a szolgáltatást. 9000 nigériai nőről és kislányról beszélünk, az IOM szerint 2016-ban ennyi volt az ő számuk. Használjuk vagy kalkuláljuk ki azt, hogy ez mit jelent. Fél milliárd euró csak a, ami belevándorolt a az embercsempészek kezébe, zsebébe, és ki, meg kellene számolni azt, hogy ez mit jelent, hány klienst jelent, és hogy közülük hány embert szankcionáltak. Senkit. Köszönöm szépen. Muito obrigado. Köszönöm szépen, Vassziliadó asszony. Most pedig megadnám a szót Madina Jarbuszinovának, aki az EBSZ e külön megbizotja, és az emberkereskedelem elleni küzdelem koordinátora. Arra kérném az előadókat, hogyha lehet rövidebben szóljanak hozzá, vagy tartsák be az 8 perces határidőt, hogy utána még egy eszmecserét is tarthassunk. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Egy megtiszteltetés eh, számomra, hogy meghívást kaptam a mai ülésükre, amikor is ezt a nagyon fontos eh, témát eh, vitatják meg, és a Libe Bizottságnak, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságnak szeretném megköszönni azt, hogy erre a rendkívül kritikus témára fókuszálnak, és megtartjuk ezt az eszmecserét. Ahogyan azt az összes előttünk szóló is elmondta, az emberkereskedelem továbbra is növekedő tendenciát mutat, és különböző kontextusokban jelenik meg az emberek arra kényszerülnek, hogy elhagyják hazájukat, kiteszik magukat a szexuális kizsákmányolásnak és életveszélyes utazásoknak. Az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás céljából való lány és nő kereskedelem szintén létezik, és ezt tapasztaljuk a különböző országokban, és a migrációnak, a migrációs válságnak köszönhetően egyre jelentősebb ez is azok, akik elég szerencsések ahhoz, hogy eljussanak Európába, és arra várják, hogy a kérelmeiket feldolgozzák, vagy azok, akik a határok mentén ragadnak, már sérülékenyebbek, sérülékeny helyzetbe kerülnek, és sokan kívánnak tévának a kockázatnak, hogy kizsákmányolják őket egyének vagy szervezett bűnöző csoportok, és szexuális bántalmazás áldozatává is válhatnak. Természetesen az ilyen helyzetek egyeztetett összefogást követelnek meg a nemzeti hatóságok, a civil társadalom és a nemzetközi közösség részéről is. És ez a téma, amelyet ma megvitatunk, szintén napirenden volt két nappal ezelőtt, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának ülésén az ember a menekültügyi főbiztos jelenlétében, és gyakran EU koordinátorként, ugye mire Vasziliadó is említette, hogy ez egy olyan téma, amely terítéken van, amely vitatárgyát képezni, ugyanakkor Noha az EBSZ e tagállamai foganatosítottak jó intézkedéseket, jogszabályokat, a kötelezettségvállalás szintje egy nemzetközi szinten, ami az elfogadott alapelveket illeti, ennek ellenére az emberkereskedelem még mindig komoly fenyegetést jelent az emberi jogok megsértése szempontjából, és a jogszabályok végrehajtása, valamint a kötelezettségvállalások éppen ezért javításra szorulnak még. Amikor ellátogatok a különböző országokba, ezt mindig megemlítem, és természetesen amikor intézkedésekről beszélünk, az EBSZ emberkereskedelem elleni irodája az összes 57 tagállammal szorosan együttműködik, annak érdekében, hogy jobban végrehajtsuk a kötelezettségvállalásokat, és támogassuk a tagállamokat abban, hogy azonosítsák az emberkereskedelem áldozatait, ami sokszor egy probléma minden tagállamban, ugyanis noha a nemzetközi szervezetek az ILO vagy az IMO arról tanúskodnak, hogy emberek milliói az emberkereskedelem áldozatai, a részvevő tagállamokból érkező adatok nagyon alacsony szintet mutatnak, ugyanis kevesek azok, akiket azonosítanak, és kevés embercsempészt visznek az igazságszolgáltatás elé. Tehát a jogi választ is fel kell fokozni a részvevő tagállamok részéről. Szeretnék arról is beszélni, hogy az elmúlt három év során az európai hotspotokra, migrációs központokba és befogadó táborokba tett látogatásaim során Olaszországban, Törökországban, Görögországban illetve más EBSZ tagállamokban is mit tapasztaltam. A látogatások következtében kiadtunk egy jelentést, amely foglalkozik azzal, hogy hogyan tudjuk jobban azonosítani és védeni az emberkereskedelem áldozatait a migrációs kontextusban. A nők és a gyermekek itt a fő áldozatok a jelentésünk. Az, a cél, az jelentésünk célja az, az, hogy jobban azonosítsuk az áldozatokat, és jobban védjük a migránsok és menekültek között az emberkereskedelem áldozatait, és arra fókuszálunk, hogy a különböző érintett felek milyen szerepet és felelősséget vállalhatnak az azonosítás során, illetve a befogadó központokban. Egyértelmű, hogy egy harmonizált több szervet bekapcsoló megközelítésre, struktúrára van szükségünk, hogy a migráns populáción belül az esetleges áldozatokat azonosítsuk, illetve enyhítsük a különböző kockázatokat, attól függetlenül, hogy milyen státusszal rendelkeznek. Az emberek jelentős része az emberkereskedelem áldozatává válhat, és a nem azonosított és védtelen áldozatok jelenléte lehetővé teszi azt, hogy ezek a bűncselekmények felvirágozzanak, ezzel természetesen hátrányosan érintve a jogállamiság helyzetét is. Meggyőződésünk, hogy egy több szervet összekapcsoló koordinációs mechanizmus jobban hozzájárulna ahhoz, hogy azonosítsuk a kényes helyzeteket, illetve megkönnyítsük az információ megosztást, és biztosítsuk a támogató erőfeszítések fenntarthatóságát is. Egy ilyen inkluzív mechanizmus szabályozásra szorul. Először is formalizált protokollokra és iránymutatásokra van szükség központi és helyi szinten egyaránt, és egyértelmű szerepeket kell kiosztani az érintett felekre, beleértve az orvosi személyzetet, a szociális munkásokat, illetve a rendvédelmi szerveket, és egy felső egyeztetésre, felügyeletre van szükség, amely feladatot a helyi hatóságok kellene, hogy ellássák. Egy ágazatokon átnyúló együttműködésre van szükség, amelybe be kell vonni az emberkereskedelem elleni szakosodott civil szervezeteket is. a megállapításainkat, illetve az ajánlásainkat megfogalmaztuk ebben a jelentésben, és az a célunk, hogy együttműködjünk a leginkább érintett országokkal a balkáni térségben, illetve a földközi tenger térségében. A kollégáim egyébként Görögországban vannak, és egyeztetnek a hatóságokkal ezekről az iránymutatásokról, valamint a következtetéseinkről, hogy így jobb segítséget tudjunk nyújtani a hatóságoknak. Szeretném azonban megemlíteni a demokratikus intézményekkel és emberi jogokkal foglalkozó EVESZ hivatal munkáját is. Van egy kézikönyvünk a különböző nemzeti mechanizmusokról, és itt főleg a nőket és a gyermekeket helyezzük a figyelem középpontjába. Úgy gondoljuk, hogy ez egy hiányosság a korábbi, és hiányzik a korábbi jelentésekből, főleg a migráció szempontjából. Szeretném hangsúlyozni a fő ajánlásainkat, amelyekkel most dolgozunk, és reméljük, hogy az Európai Unió segítheti a tagállamokat ezeknek a végrehajtásában. Először is a tagállamoknak jogi kötelezettségük van arra vonatkozóan, hogy védjék az emberkereskedelem áldozatait a 2011 per 36-os európai irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy korai azonosítási mechanizmusokat léptessenek életbe, hogy ezáltal az emberkereskedelem vélt áldozatait védjék, jogi képviseletet nyújtva számukra. A viktimizációtól is védeni kell az áldozatokat, ami akkor következhet be, amikor a bíróságon bizonyítékokat kell szolgáltatniuk, bizonyítékokat kell adniuk. Az emberkereskedelem korai azonosítóit is meg kell határozni, ugyanis gyakran a befogadó országok nem megfelelő azonosítás esetén kiutasíthatják az áldozatokat. Biztosítani kell, hogy ha feltételezhető, hogy valaki az emberkereskedelem áldozata, akkor egy egy felépülés és átgondolkodási, átgondolási időszakot is kell biztosítaniuk számukra, ami azt jelenti, hogy ezen 30 napos időszak alatt nem utasíthatók ki, és jogot kapnak a tartózkodási engedély megújítására. Továbbá a jobb azonosítást általában a jobb adatgyűjtésnek köszönhetően érhetjük el, ahogyan azt említettük, amikor az érintett felekkel konzultáltunk a migránsokat és menekülteket befogadó központokban, egyértelművé vált, hogy egy nemzeti adatbázis szükségesebb, erre nagy szükség van, így az érintett felek által tett lépéseket is azonosítani lehetne, a szociális segítségnyújtás, illetve a büntetőjogi eljárások keretében. Így ugyanis egyéni megközelítést, egyéni elbánást lehetne biztosítani az emberkeskedelem áldozatainak. Végezetül hatékony gyakorlatokra van szükség azért is, hogy a kíséret nélküli kiskorúakat védjük. A közelmúltban Olaszországban elfogadták a 47 per 2017-es törvényt, amely átfogó megközelítést biztosít ahhoz, hogy a kíséret nélküli kiskorúak igényeit kezeljük. Biztosítani kell biztosítékokra van szükség, hogy megfelelő ellátóközpontokba vigyék az eltűnt kísérő nélküli kiskorúakat. Védeni kell a az emberkereskedelem gyermek áldozatait is. Ez a bizalomépítés szempontjából is fontos, és ahhoz is, hogy elősegítsük a gyermekek együttműködését a hatóságokkal. Tisztelt parlamenti képviselők, örömmel fogadjuk az Európai Unió közelmúltbeli feszítéseit, amelyek a 2017. decemberi bizottsági közleményben láthatóak, arra vonatkozóan, hogy fokozottabb lépéseket tesznek az emberkereskedelmi küzdelemben. Gratulálunk ugyanígy a bizottságnak ahhoz is, hogy aláírt egy közös közleményt az uniós kereskedelmes koordinátorral, hogy fokozzuk a koordinációt, és szeretném figyelmükbe ajánlani a migrációs jelentésünkben foglalt ajánlásokat, és számítok arra, hogy a továbbiakban is együtt fogunk működni az unió ügynökségeivel, azért, hogy egy nemi aspektusokat és a gyermekek érdekeit figyelembe vevő megközelítést alkalmazzunk az emberkereskedelmi küzdelemben. Köszönöm szépen, most pedig Jaril Jukunak adnám meg a szót, aki az Europol szervezett bűnözés elleni osztály vezetője, és még egyszer arra kérem, hogy az időkeretet tartsa be. Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehetek az ülésen, és hozzászólhatok a fontos téma tárgyalásához. Én az Európolt képviselem, amely ügynökség a tagállamokat segíti a súlyos bűncselekmények kinyomozásában, amelyek két vagy több tagállamot érintenek. Ezért tehát a súlyos és szerzett bűncselekmények szempontjából vizsgálom a jelenséget. Az Európa szolgálatéval szemben igény nőtt. 2013-ban a tagállamok összesen 3600 szervezet bűncselek, bűncsoportot tartottak nyilván. 2013-ban már 5000 ilyen bűnszervezetet tartottak nyilván. 2017-ben és 2018 első hónapjában azt láttuk, hogy az EU-ban a határon átnyúló bű, szerzett bűncselekmények száma növekedett. A fő területek, érintett területek az EU-ban migráns kábítószer csempészét és emberi, emberek csempészése. Ám a, a bűncselekmények elkövetőinek száma szaporodik. Tehát egyszerre többféle bűncselekmény típus is felmerül ezek körében. Az is világos, hogy az embersempészet része ennek a szerzett bűn cselekményi körnek. Azok a csoportosulások, akik embercsempészettel foglalkoznak, részt vesznek más bűncselekményekben is, főleg embercsempészet és kábítószer csempészet tartozik ide. Egybe. Az embercsempészet az egyik pirítás területe az európai szakpolitika körnek, amely súlyos és szerzett bűncselekmény névfellépés szolgáltak, az Európol támogatja a tagállamok ebbeli tevékenységét a folyamat keretein belül. Az Európa létrejött egy saját csokos funkciót, amely a tagállamokat a nyomozásban segíti, a súlyos bűncselekmények, embercsempészet súlyos bűncselekménye ellen, amely több tagállamot érint az operatív információ beszerzés megosztása is ide tartozik, az Európol elemzési operatív támogatást is ad a tagállamoknak, amikor embercsempészet ügyében nyomoznak, és az EU szakpolitikai ciklus végrehajtásában is segíti őket. Az Európa célja az, hogy biztosítsuk az eredményes nyomozását minden embercsempészeti bűncselekménynek, szexuális munkaerő és egyéb hátterű visszaéléseket feltárva, és az Europol az ember csempészetben származó vagyon elkobzását is figyelme kíséri. A szerzett bűncselekményekből szerzett vagyon visszaszerzése sajnos alacsony szinten van. Az Európol és az erőjözt értékelése szerint ez csak kevesebb, mint 2 százalék. azóban tehát a bűncselekményekből szerzett vagyonok pénze csak 2 százalékát tudtuk megszerezni. Ez nagy növekedés lehetőséget ad a szervezett bűncselekményeknek, beleértve az emberi sempészetet. Magától értetődik az is, hogy az Európol főképpen a THB illetve az embercsempészet során leginkább a legsérülékenyebb csoportokra, a nőkre és a gyermekekre koncentrál. 2017-ben az Európol összesen 4634 operatív üzenetet kapott, tájékoztatást embercsempészetről, 1063 új nyomozást segítettünk a tagállamokban elindítani embercsempészet ügyekben, összesen 5629 áldozatot és 8445 gyanúsítottat tudtunk beazonosítani ezen nyomozások során. Az Európa támogatta a tagállamokban összesen 52 nagy prioritású ügyben magas szintű ember, szervezett bűncselek, szervezetek voltak érintettek ezekben a konkrét nyomozás, nyomozati munkában helyben tudtuk támogatni a tagállamokat. az azt jelenti, hogy a tagállami hatóságokkal együtt tudtunk fellépni, illetve technikai, taktikai és pénzügyi támogatást nyújtva a konkrét embercsempészeti nyomozásokban. Az Európa a tagállamoknak stratégiai értékeléseket is nyújt, hogy jobban tudják értékelni a helyszíni helyzetet, az EU egészére vonatkozóan, a tagállamokra vonatkozóan lebontva, hogy dönthessenek az egyes műveletekről az emberisebeszéd elleni fellépésben ezen információk birtokában. 2017-ben 61 százalék az áldozatoknak, akik ismerté váltak az Európa érintő bevonásával végzett nyomozásokban, EU állampolgár volt, főleg közép- és dél-kelet-európai tagállamokból. 40% százalék pedig nem EU állampolgár, főleg kínai és nigériai. Jelentős százalékban pedig ismeretlen volt az állampolgárság az áldozatoknak. 2017-ben 87 százaléka a beazonosított áldozatoknak felnőtt volt, 4 százalék volt kiskorú az áldozatoknak, az emberi áldozatoknak, 9%-a pedig ismeretlen a, kora, kora az adatoknak. Az Európa külön figyelmet szentel a gyermekcsempészetnek, és a célunk az, hogy támogassuk a tagállami hatóságokat abban, hogy beazonosítsák és felfedjék az embercsempészet jelenségét és az elkövetőket. Összesen 75%-a az áldozatoknak, akik a, ismerté váltak az Európol nyomozásaiban, nő volt. A legelterjedtebb embercsempészeti ok vagy tényező a szexuális kizsákmányolás volt. Az Európa által támogatott nyomozások legtöbbje 2017-ben indult, A nyomozások pedig 2018-ban kerülnek lezárásra. A spanyol, brit és nigériai hatóságok érint bevonásával egy nigériai szerzett bűncsoportot szétvertek, 89 embert vettek őrizetbe, és rengeteg áldozatot sikerült így megmenteni. A operatív műveletekből levonható konklúziók a következők lehetnek az embercsempészet nyilvánvalóan az EU-ban a szervezett bűnözés része, az áldozatok főleg nők, EU tagállambeli nők. Szexuális kizsákmányolás leginkább a motiváció, ám munkaerőként is kizsákmányolják ezeket az embereket. Az embercsempészet harmadik országokhoz is kapcsolódik, főleg Nigériához és Kínához. Ami az EU-ba harmadik országból becsempészett migránsok a legsérülékenyebb csoport. Különösen a kiskorokra igaz ez. A tagállamok az Európol adatbázisára támaszkodva az különféle szerzett bűnözése kapcsolatos adatokat kéne jobban cseréljenek, jobban élve az Európa kapacitásaival, am, támogatva az embercsempészet és más szerzett bűncselekmények elleni fellépésben és nyomozásokban. Természetesen ennek érdekében megfelelő forrásaink kell, hogy legyenek, hogy képesek legyünk támogatni a konkrét nyomozati munkát. Ez egy nagyon nagy kívást jelentő és nagyon nagy erőbedobást igénylő tevékenységek a tagállamok részéről. És fontos, hogy az Európának legyen jogi alapja a harmadik országokkal való adatcserére és jogosultsága a szerzőbűnözés elleni harcban és az sem elleni harcban, amelyek nagy hatással, negatív hatással vannak az EU tagállamokra. Köszönöm, hogy meghallgattak, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, Liuku úr. Most pedig eh, megadnám a szót eh, Anna Hednek, hogy eh, egy struktúrált hozzászólást meghallgathassunk ebben a témában. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak nekem is, hogy felszólalhassak, és elmagyarázhassam azt, hogy hogyan is gondolkodom az emberkereskedelemről. Ez a harmadik mandátumom, a Libe szakbizottságban vagyok póttag, és a Nőjogi szakbizottságban teljes jogú tag. Az emberkereskedelem elleni harc számomra egyik prioritásom volt. Én az emberkereskedelem elleni harcra vonatkozó irányelv kidolgozásában is részt vettem. Ez egy fontos mérföldkő volt, és ezen keresztül az Európai Unió és a tagállamok összhangban tudnak fellépni a probléma ellen. Ennek ellenére sajnos állandóan növekszik az emberkereskedelem. Az erőfeszítéseink ellenére gyakorlatilag az illegális piacon ez a leggyorsabban emelkedő bűncselekmény típus nagyon nagy kihívás, főként a gyermekek és a nők kihasználásával, kizsákmányolásával kapcsolatos probléma. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a tagállamok mind helyesen alkalmazzák az irányelvet, és a gyakorlatban is nyomon kövessék, illetve megvalósítsák a rájuk eső feladatokat. Nagyon örülök annak, hogy az egyes cikk kötelezi a tagállamokat arra, hogy az emberkereskedelem kérdésében a nemi szempontokat is figyelembe vegyék. Valóban, amikor elfogadtuk mindezt, akkor tudtuk azt is, hogy mind a nők, mind a férfiak ki vannak téve az emberkereskedelmnek, de mégis 76%-a az áldozatoknak nő, és legalább 15%-a gyermek az áldozatoknak. Az irányelv értelmében támogatnunk kell a gyermekeket, akik emberkereskedelem áldozatává váltak, ők külön jogokat élveznek. Egy másik fontos mozaik darab a kereslettel szembeni fellépés, ami a kizsákmányolás alapját képezi, ezt megfelelőképpen kell megfogalmazni, és tényleg a pénz útját kell követni. Nem véletlenül történik az emberes kereskedelem, azért történik ez meg, mert van rá piac, van rá kereslet, vannak olyan szolgáltatások, amelyeket ezek a lélek nélküli embercsempészek kihasználnak. És nagyon nagy biznisz ez. Úgyhogy én a jövőben is ezt az ügyet mindig a szívemen fogom viselni, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a borzalmas jelenséget, akár a mezőgazdaságban, akár um, a piroslámpás házakban valósuljon meg. Fontos tehát a keresleti oldalon hatni, nem elfogadható az, hogy a politikusok továbbra is azt gondolják, hogy meg lehet vásárolni embereket. Nagyon sajnálatos az, hogy sokan nem fogják fel, hogy mekkora problémáról van szó, és ráadásul határon átnyúló probléma ez, és ezért EU-s szinten kell fellépni. Ezen kívül nagyon sok mindent kell még tennünk az emberkereskedelem elleni harcban, főként a migráció kérdésében, és sajnos nagyon keveset beszélünk arról, hogy az emberkereskedelem és az ember csempészet közötti összefüggés hogyan néz ki. Gyakran egyébként az EU-s tisztviselők is összekeverik ezeket a koncepciókat, az ember kereskedelem az azt jelenti, hogy átviszik egy határon, de a hozzájárulásával az adott szemét az ember csempészet viszont arra vonatkozik, amikor kiszolgáltatott, kizsákmányolt helyzetbe kerülnek az emberek. Visszajönnek a helyzetükkel az emberkereskedők, és nagyon gyakran a kettő összefügg, és hogyha fel akarjuk venni a harcot mindkettő ellen, akkor külön-külön is gondolkodnunk kell ezekben a koncepciókban. Az egyik fontos intézkedés az az, hogy az uniós menekült jogot át formájuk. Egy humánusabb rendszerre van szükség, amely a nők és a gyermekek szempontjait figyelembe veszi, nem csak az Európai Unióban, hanem a világon máshol is. Hozzá kell, tehát hogy ezeket a rendszereket úgy alakították ki, hogy a férfiakat tekintették szem előtt, ezt meg kell változtatni, legális folyosókra van szükség, mert különben a nők és a gyermekek állandóan kizsákmányolás áldozataivá válnak. Nagyon gyakran a családegyesítés problémáját is figyelembe kell venni. Legyünk világosak a tagállamokon belül is. A menedékjogon kell változtatni, és nem szabad, hogy olyan, hogy kriminalizáljuk a migrációt, mert gyakorlatilag 2016 óta nincsen már uniós stratégia ezen a területen, az embercsempészet ellen, és én Avramopoulos biztost arra kérem, hogy változtassa meg a hozzáállását, mert nagyon nehéz ez a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Anna, ezt az összefoglalást. Szeretném megkérdezni a jelenlévő képviselőket, hogy szeretnének-e hozzászólni. Barbara. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnézést kérek, amiért kicsit késtem erről a meghallgatásról. És nagyon sajnálom azt, hogy nem tudtam meghallgatni az ember kereskedők tevékenységével kapcsolatos felszólalást, amely a Nigériából Olaszországba érkező nők helyzetét írta le. Engem nagyon érdekelne az is, hogy az új migrációs politikáról mi a véleménye a szakértőknek olasz, az új olasz migrációs politikáról. Nos, én Madina, nem, Mirja Vassziliadú felszólalására szeretnék reagálni azzal kapcsolatban, hogy milyen előrelépés is történt bizottsági szinten ezen a területen. Nagyon sok mindenben egyetértek vele, de van egy gondolat, amelyel kapcsolatban lenne egy kérdésem is. Ön azt gondolja, hogy a bizottság pozitív lépéseket tett az emberkereskedelem ellen, és az Unió a migrációs politikát gyakorlatilag externalizálja, hogyan egyeztethető össze ez a kettő. Tudjuk azt is, hogy az Európai Tanács egy megállapodást készített elő, amely értelmében Líbiát és még jó néhány országot finanszírozni fogunk eu szinten, pedig ezek egyáltalán nem biztonságos országok az emberi jogok érvényesülése szempontjából. Líbiában azt is tudjuk, hogy létezik a rabszolgasság intézménye, kihasználják, kizsákmányolják a migránsokat, vagyis itt arra szeretnék én is utalni, hogy az embercsempészet és az kereskedelem között különbség van jogi értelemben is. Egy másik fontos kérdés, amit szerettem volna feltenni, az arra vonatkozik, hogy szociális értelemben Ugye a történelem során egyszer csak megjelentek a szakszervezetek, és általában azok, akik segítik a migránsokat a terepen, azok a civil szervezetek. Itt az Európai Unióban pedig gyakorlatilag kriminalizálják az ő tevékenységüket egyre inkább. Ez egy lopakodó politika. Talán erről is esett már szó, de mégiscsak érdekelne az önök véleménye ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is elnézést kell kérjek, mert kevés az időnk, és tudjuk, hogy fél egyig van csak tolmácsolás. A kérdéseket mindenek előtt a bizottsághoz intézték, úgyhogy megadnám a szót Vasziliadó asszonynak, majd a többi hozzászólónak, aki esetleg szeretné kommentálni az elhangzottakat. Question? Very, no, very quickly, uh, no, it's not a... Nem kérdés. Csak szerettem hozzátenni az utolsó kérdésre vonatkozóan valamit. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm parlamentnek, hiszen őszintén szólva nem tudtuk volna fenntartani az embercsempészet jelenségének gender nemi figyelmű feltárását és nek szempontjait. A kérdést mondom most. Az elején próbáltam elmondani, hogy az áldozatok kétharmada EU állampolgár. Nem akarom megkerülni a kérdést, hanem azt akarom elmondani, hogy sajnálatos módon az alapok, a kiváltókok, a tényleges alapokok, amik a jelenség mögött állnak. Egyrészt a pénzáramlatok, hiszen csillagászati összegeket lehet keresni ezzel, Európában, Európában is, az Európában beli kollega mondta, meg azért is, mert az áldozatok szolgáltatásait használják emberek. Tehát a kérdésem az, azok az emberek, akik, azok a lányok, akik tíz évesek, vagy még fiatalabbak, akik ide jutnak Európába, vajon ha nem volna piac, nem volna ebben profit, Bizony, kéne vitatkoznunk erről egyáltalán. Tehát vajon a probléma oka és a tényleges nehézség, a kihívás, ahogy Anna Hed is mondotta, éppen ez, ezt, ennek kell véget vetni. És ezért erőltetem azt, hogy az Európai Bizottság szempontjából is, hogy minden tagállam tegye bűncselekményé, és sújtsa bűncselekményként a, a ennek a használatát ezen szolgáltatásoknak. Tehát a kérdésem tehát mindezek fényében az, hogy azok közül hányan, akik kizsákmányolják ezeket az embereket, itt főleg a nőkről, meg a gyerekekről van szó, tehát végre ebben a házban felvetették, végre valahára. A kérdésem tehát, miért nem tegyük fel a kérdést, mi történt azokkal, akik kizsákmányolták, éltek a e lányok és szolgáltatások, a lányok és ö, asszonyok helyzetével. Sok az Európoltól hallottuk, és mondjuk, hogy bízom az információban, hogy itt nőkről van szó. Jó, és függetlenül hogy 80 vagy 8 éves valaki, az erőszak erőszak, a kényszer pedig kényszer. Ha látnak egy fiatal asszonyt, lányt az utcán, éjjel 11-kor, a tél, télvíz idején, mondjuk Olaszországban, Rómában, hogy az ön példájával éljek, egy fiatal asszony, félig felöltözve, félig mesztelenül az utcán, két opció van. Meg lehet kérdezni tőle, mit tehetek önért? Éhesen? Vagy meg lehet kérdezni azt is, hogy mennyibe kerül? 5 euró elég lesz? Tehát mit csinálunk az 5 eurósokkal? Hova megy az 5 euró, euró? És mit csinálunk az az emberrel, aki ezt a kérdést teszi fel az utcán álló nőnek? Aztán nagyon büszke vagyok arra, hogy a bizottság működött egy EU civil társadalom platformot, a, nagyon sok NGO szerepel, sok Olaszországból, évente kétszer találkozunk velük. 52 a NGO-knak megy az EU kölcs, a, a bizottsági e költségvetésnek, és legalább két hetenként kéne informálni őket a szakpolitikákról, hogy képben tartsak őket, hogy, és hogy kommentálni tudják a munkánkat az NGO-k, és kapjunk tőlük információt. A második időközi jelentés, amelyet az antitrafficking koordinátor most készít, fontos, hogy figyelembe vegye, hogy ne csak a tagállamok hivatalos szerveitől kapott információra támaszkodjunk, hanem bizony kapjunk a NGO-któl is nagyon fontos információt, amelyet nagyra értékelünk. Örömmel látom tehát az NGO-k aktív részvételét ebben. Fontos ez, hogy jobb képet nyerjünk a helyzetről. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e még valaki, aki szeretne utólag hozzászólni. Csak nagyon röviden szeretnék reagálni a nem kormányzati szervezetek szerepére. Én azt gondolom, hogy a civil szervezetek esetében nem olyan jó a helyzet. Ők maguk is kimondták azt, hogy mennyire szűkül a mozgásterük, mindenféle szempontból nem tudják betölteni az kereskedelem áldozatainak védelmét. Számunkra fontos partnerek a civil szervezetek, az Európai Parlamenten keresztül is szeretnénk elérni azt, hogy a kormányaink javítsák a nem kormányzati szervezetek támogatottságát, és hozzáférést biztosítsanak számukra az emberkereskedelmi elleni harcban a támogatásokhoz. Köszönöm szépen. Elnök, 12 óra 30 perc van, a tolmácsok befejezik a mai napra a munkát, és ezen keresztül angolul fogjuk folytatni.